Úgyhogy köszönöm szépen, hogy említette, és tényleg gyászolunk ma este. Merci, Madame de Kaiser. Köszönöm, de Kaiser asszony. Úgy gondolom, hogy mindenki csatlakozik ehhez a gondolathoz, ehhez a fájdalomhoz, és a szolidaritás próbálja kifejezni mindenkivel szemben, akit ez közvetlenül érinti. Ezzel lezárjuk a vitát, és következik a az elnök nyilatkozata, a külügy és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozata EU-Oroszország csúcs találkozóról. Ashton asszony, öné a szó ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök asszony. És Kázer asszonynak én magam is szeretném átadni részvétemet mindazok vonatkozóan, akik ezen szörnyű eseményen életüket vesztették. Most pedig szeretném a lehetőséget megragadni arra, hogy az EU Brüsszelben megtartandó EU-Oroszország csúcs találkozójáról szóljak, holnap este indul. A választásokkal kezdeném. Parlamenti választások december 4-én kerültek sorra. Akkor, amikor júliusban a e házban beszéltünk a választásokra való felkészülésekről, akkor már most agod, már akkor aggodalmamnak adtam hangot arra vonatkozóan, hogy a politikai pluralizmust korlátozzák. A mai megfigyeléseket követően az ellenzéki pártok megerősítették, hogy a választások kulcsfontosságúak voltak. Az eljárásokat megsértették, a pártatlanság a elvét, a politikai pártok és az állam kül- világos különválasztásának elvét. Aggodalmamnak adok hangot azzal kapcsolatban is, hogy a szabad és tisztességes választások, az aktivisták elleni erőszakok és a független megfigyelők elleni erőszakok miatt a Általában véve úgy gondolom, hogy nagyon jól kezelték azonban a külföldi megfigyelők a választásokat. Minden vád ellen, e, ellenére Medvegyev elnök instrukciókat adott, és ennek örülök. Helyreigazítást és a jogszabályok tiszt, betartását, érvényesülését meg fogják vizsgálni. Meg kell vizsgálni az EBSZ e az OED, ARH és más szervezeteken keresztül, hogy milyen eredmények születtek a viz... <clears throat> Az elnöki választások márciusban csak ezt követően kerülhetnek sorra, és csak így lehetnek azok simák. Teljes mértékben belátjuk annak lehetőségét, hogy nagyon fontos, hogy a hangot lehessen adni a politikai helyzettel kapcsolatos elégedetlenségnek is. Nagyon sok kommentátor jelezte, hogy a szavazók elmondták véleményüket a korrupcióról, a politikai szabadság hiányáról, a gazdasági helyzetről, és azt is jelezték, hogy 2007-es 64%-os támogatottságáról az egységes Oroszország párt 50%-ra csökkent. Medvegyev elnök és Putyin miniszterelnök is elismerték, és fogadták azt az üzenetet, amelyet ezzel kapcsolatban küldtünk nekik. Az orosz emberek és választási lehetőségük szabadságát meg kell hagyni, csak így lehet a jövő demokratikus és fejlődésekkel ösztönző. Az Európai Unió ennek ellenére támogatni fogja Oroszországot, hiszen családi és gazdasági érdekek és közös történelmünk is összefügg. A földkörüli konfliktus helyzetek alapján is közös kötelezettséget vállaltunk az ENSZ-en belül, az Európa Tanácson és az EBSZ e keretein belül a demokratikus és fejlődésért és a szabadságokért. Az, Európa, az EU Oroszország csúcs találkozó szempontjából nagyon fontos lesz a, e, a nemzetközi helyzetekbe való orosz integráció, és ezek mellett a, a állampolgárok szabadságjogai és szabadsága lesz a másik téma, amelyet meg fogunk tárgyalni. Oroszország VTO csatlakozásáról szeretnék először részletesen szólni, erről pénteken Genfen döntöttünk. Oroszország messze a legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, és 18 éves tárgyalások vannak mögöttünk. Korábbi kereskedelmi biztosként saját tapasztalataikkal is rendelkezem e folyamatban. A WTO csatlakozás történelmi pillanat lesz, és új fejezetet nyit kétoldalú kapcsolatainkban kötelezni fogja Oroszországot a nemzetközi kereskedelmi szabályok alapján, és új kereskedelmi lehetőségeket, beruházási lehetőségeket nyit meg a vállalataink számára. Az új Oroszország megállapodás is kilátásban van. A mobilitás alapján az elnök az elnökök a, a vízumentes utazás felé mutató közös lépésekről fognak dönteni, amely nagyon egy olyan folyamat, amely jelentős modernizálást igényel olyan területeken, mint migrációs politika, határkezelés, de akár az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó garanciák terén is. A az egyre jobb mobilitás és az emberek közti kapcsolatok ösztönzik a tapasztalatcserét, a, a kultúra, gazdaság, az emberi értékek terén és sok más területen is. A csúcs találkozón újra hangsúlyozik, hogy meggyőződésünk, hogy a modernizáció a modernizációs partnerség keretében nem pusztán technológiára vonatkozik. A jogállamiság, az állampolgári jogok védelme, a civil társadalom bevonása, a vállalatok egyenjogúsága mind fontos eleme a sikeres modernizációnak. Nézzünk néhány külpolitikai elemet. Oroszország az Európai Unió egyik fő partnere, Szergei Lavrov és én rendszeresen találkozunk, és közös álláspontokat tudunk kialakítani, legtöbb nemzetközi kérdéssel kapcsolatban. A legjobb példa erre most Szíria, amelyre a csúcs találkozón is nyilván sor fog kerülni. Ezen kívül a nyeszteren túli területekről is tárgyalnunk kell. Elindi, elindult az 5 plusz 2 hivatalos tárgyalás. Továbbra is részt fogunk venni abban, hogy támogassuk a, a Nagorno-Karabakh közvetítő munkáját, amelyet a Minsk csoport vezet. Az, hogy a tárgyalások során nincsen semmiféle előrehaladás, a feszültség megmarad, aggodalommal tölt el továbbra is szeretnénk Oroszországgal kapcsolatban maradni és tárgyalni Grúziával kapcsolatban a 2008-as megállap, augusztus-szeptemberi megállapodások alapján. Szeretném elmondani, hogy igen széles programunk van Oroszországgal kapcsolatban, gazdaságot, társadalmat és a stratégiai kérdéseket egyaránt befolyásolja. Ahogy a kereskedelmi, utazási és egyéb csere korlátokat kezdjük lebontani, egyre nagyobb lehetőségünk van arra, hogy az állampolgáraink is jobban közelítsenek egymáshoz, és együttműködjenek. A modernizációs folyamatban igyekszünk az EU-orosz kapcsolatokban egyfajta motorszerepet betölteni. Köszönöm, biztos asszony. A frakcióknak adom át a szót. Kellem úr kezdi a néppárt nevében, kettő perce van. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony, úgy gondolom nagyon fontos ez az időszak, mielőtt az EU-Oroszország csúcs megkezdődik, hiszen jelentős változás történt a hozzáállás tekintetében az orosz nép részéről. Úgy gondolom, a legjelentősebb változás ami történt, az, az orosz emberek hozzáállásában következett be, hiszen most már nem semlegesek a politikával kapcsolatban, hanem aktívan részt vesznek a választások monitorozásában, és protestálnak, amikor valami szabálytalanság történt. Egy második megjegyzésem is lenne, és Putyin úr pártja kisebbségi pártá vált Múlt héten orosz ellenzéki vezetőkkel találkoztam, Kasparov úrral együtt Brüsszelben találkoztunk, és egyeteművé vált, hogy ez a 48% sem valós, és a tényleges eredmény az valószínűleg sokkal alacsonyabb, inkább 30% körüli az EU számára a kérdés és a mi lehetőségünk, hogy mit is tehetünk, illetve hogyan tudjuk változtatni, hogyan tudjuk segíteni a demokrácia helyreállítását Oroszországban. És szerintem a szokásos feladatunk van. Sercova asszony, ahogy mondta, az orosz stílus eddig az volt, hogy azt mondták, hogy demokráciája náluk, és az európai párbeszédben pedig mi úgy tettünk, mint a hinnénk ennek. Most ez az idő már lejárt, és nekünk hasonlóan kell reagálnunk, mint ahogy az arab tavaszra reagáltunk. Lehet egy orosz tavasz is, figyelembe kell ezt is vennünk. Úgyhogy főképviselő asszony, azt kérem, hogy ezt az üzenetet továbbítsa az orosz partnereinknek, hogy mi komolyan veszük a demokráciát, és az orosz szavazók, az orosz lakosság akaratát komolyan veszük. A vezetőknek meg kell változtatniuk a stílusukat. Ez azt is jelenti, hogy akik a Magnitsky ügyben hibásak, illetve a választási hibákban hibásak, azokat számon kell kérni. Elnök, köszönöm szépen. Svoboda úr, kettő perc. Merci, madame la présidente. Köszönöm, Elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos csúcs áll előttünk. Egyfelől, ami a párbeszédeket illeti, amelyeket ugye az orosz féle kell folytatnunk az energiapárbeszéd, aztán a vétótárgyalások lezárása, aztán a vízummentesítés, a partnerség és együttműködési megállapodás. Remélhetőleg újra lendíthetjük ezen kérdéseket, de persze ott vannak a választások is, ahogyan azt hallhattunk, ahogyan azt említette, és köszönöm, hogy ilyen egyértelmű álláspontra helyezkedett, főképviselő asszony. Úgy gondolom, hogy az orosz lakosság érettségéről tanúskodik, és az, hogy nem mutatkoznak már hajlandónak arra, hogy elfogyadjanak bármit, ami a Kremlből származik. És úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene a civil társadalmat, amely megpróbálja most meggyőzni a politikai rendszert arról, hogy egy másik út is létezik, egy nyitott, demokratikus út, és azt hiszem, hogy ezen az úton kellene nekünk haladnunk. A közös állásfoglalás, ahogyan azt a főképviselőasszony is megjegyezte, tartalmazza azt, hogy felkérjük a Medvegyev úr által felállított bizottságot, hogy tényleg komolyan, nyitottan, őszintén tanulmányozza, vizsgálja ki a helyzetet. Fleckenstein úrral Oroszországban jártam november elején, és már akkor is láthattuk, hogy komoly problémák merülnek majd fel a választásokkal kapcsolatban. Remélhetőleg jó eredménnyel zárul majd ez a vizsgálat. A külügyi bizottság előtt is javasoltam azt, hogy rendezünk januárban egy meghallgatást a Parlamentben az érintett felek részvételével, azok részvételével, akik indultak a választáson és akiket ebben megakadályoztak, a civil társadalmat is meg kellene hívnunk, hogy egy átfogó képet nyerjünk. El kell utasítani azt, hogy most ebben a közös állásfoglalásban a parlamenti választások megismétlését kérjük, várjuk meg a részleteket, várjuk meg a tényeket, mert lehet, hogy még a Medvegyev bizottság is olyan következtetésre jut, hogy bizonyos területeken majd meg kell ismételni a választásokat, de egyértelmű álláspontra van szükségünk, a tényeket ismernünk kell, még mielőtt erre a következtetésre jutnánk. Köszönöm. Köszönöm, Szoboda úr. Azsulan asszony, a szó kettő perc. Madam High Representative. Főképviselő asszony. A legfontosabb kérdés az EU-orosz kapcsolatokban az orosz állam legitimációja, a választások eredményének legitimációja, az előzetes nemzetközi és helyi monitoring szervezetek ere, vizsgálatának eredménye alapján azonban az újos, újonnan megválasztott Duma legitimációja megkérdőjelezhető a civil ellenzéki pártok regisztrójának megtiltása, a szavazatok duplán való számlálása alapján megállapítható, hogy nem lehetett tisztességes és őszinte választásokban jelölteket állítani és választani. Medvegyev elnök ígéretei, hogy a legutóbbi választások tapasztalatai alapján ellenőrzéseket fognak eh, végrehajtani, nem valósulhatott meg. Az Európai Unió és Oroszország közti gazdasági érdekek nem szabad, hogy árnyékot vessenek azokra az elvekre, amelyeket Európa képvisel és amiért kiáll. Az Európai Unió hogyan kíván tovább haladni egy olyan országgal való kapcsolatokban, amelyben nem tartják tiszteletben az állampolgárok jogait. Jelcin és Putin, eh, Jelcin és Putin a múlt. Mégis a, a Kreml eh, ennek most eh, autoriter állammá kezd alakulni, a, a kép pedig nagyon fájdalmas. Putyin és társai az Európai Uniós Oroszország hosszú távú célkitűzéseit ezekkel az eljárásokkal és törekvésekkel nem biztos, hogy alá tudják támasztani. Az első követelés az kell, hogy legyen, hogy a, a civil képviselőket szabadlábra kell újra helyezteni, másrészt pedig az EBSZ e és az Európa Tanács kereteiben által meghatározottak alapján Oroszország új választásokat írjon ki. Schulz úr két percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, az Euroszország csúcs a héten kerül megrendezésre egy eléggé feszült helyzetben. A partnerségi, a modernizációs partnerség attól függ majd, hogy az orosz karhatalom késze arra, hogy ilyenfajta modernizációs partnerséget kezdeményezze a lakosság bevonásával. A társadalmat meg kell újítani több demokráciára és jogállamiságra, a, a polgárjogok tiszteletben tartására van szükség. A GOLOSZ szervezet azt nyilatkozta, hogy a választásokat meghamisították az egységes Oroszország párt, de tudjuk, hogy nem, jelen, nem rendelkezik már többséggel, mert állampolgárok tízezerei tiltakoztak, ők nem, szab, nem szabadságharcot akarnak, forradalmat, hanem azt, hogy az ellenzéki pártokat engedélyezzék abban, hogy induljanak a választásokon. Gorbacsov eddig tartózkodott a bírálatok tekintetében, de már ő is az új választások megrendezését követeli. Ezt a demokrácia mozgalmat nekünk támogatnunk kellene. Nem szabad pusztán szemlélnünk, hogy vajon saját erőből képesek-e keresztül vinni céljaikat. Új idők jelentkeznek Oroszországban, függetlenül kell megvizsgálni az eseményeket, de ezt nem lehet elvárni azoktól, akik meghamisították a választásokat. Mit várunk el Medvegyev elnöktől, egy olyan elnöktől, aki négy évig Putyin elnök helyettese volt? Már most láthatjuk, hogy ez nem nem, jelent, nem hoz majd eredményt, hiszen így is fenyegetik azon kormányzókat, akik nem hozták a kellő eredményt a Kaukázusból. Másfelől pedig Medvegyevnek van esélye még arra, hogy jóvá tegye az eddig az eddigi csalódott reményeket, hogyha tényleg új választásokat ír ki. De mit várunk el például egy olyan Putyintól, aki a, előásta a régi KGB pisztolyt, egy puszta diktátor, aki a civil társadalom demokrácia igényét évek óta ignorálja, és aki uralkodik az országon. Éppen ezért az EU-nak csütörtökön nem szabad, mint mindig, az események kivizsgálását követelnie, hanem átlátható, őszinte, tiszta új választásokat az eddig kizárt pártok részvételével, hogy átlép, túléphessen a társadalom ezen a konfliktuson, és ezt, ezért kérném, hogy holnap támogassák állásfoglásunkat. Köszönöm szépen, Migászki úr a szó, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm önnek, hogy eh, emlékeztetett minket arra, hogy Oroszország a saját kritériumainak megfelelt a grúziai tervben. Köszönöm, hogy ezt eh, említette, és ugye szerettem volna hozzászólni ahhoz, hogy a utolsó választások nem demokratikus jellegének az elfogadása, illetve hogy hogyan gyengül a civil társadalom Oroszországban, hogy erre hogy reagálhatunk. Kellem úr, Szvabada úr, Ojlanda asszony, mindenki hozzászólt ez a kérdéshez. Az ECR nagyon határozott ebben a témában, hiszen a társadalom gyengítése Oroszországban ez nem elfogadható, hiszen azt akarjuk, hogy Oroszország fontos kereskedelmi partnerünk legyen. Kérem, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, az láthatja, hogy a parlament részéről teljes támogatást kap. Scholz képviselő egy perc. Tisztelt elnök asszony! A stratégiai partnerség azonos kérdések jelentőségét jelentik, ugye gazdasági kérdések, a közös kihívások tisztázása, stratégiai pedig azt is jelenti, hogy a közös érdekek kerülnek előtérbe, de a stratégiai azt is jelenti, hogy konkrétumokat akarunk elérni, és a politikai döntéshozatali folyamatokat átláthatóan alakítjuk, beleértve a választások menetének a kivizsgálását is. Semmi nem működik a közös biztonság nélkül. Ugyanakkor nem érthető az, hogy a közös biztonság hatóság, ezt eh, miért nem közösen építjük fel. A javaslatok itt vannak az asztalon előttünk, az EU asztalán is, a következő csúcson ezeket meg kell vitatni és kötelező érvényű döntéseket kell hozni a fegyverkezéssel kapcsolatban, és a modernizációs partnerségnek a közös érdekeket kell előtérbe helyezni. Ez mindkét fél érdeke, az állampolgárok érdeke is, hiszen a gazdasági fejlődésben őket, nekik ebben részt kell kapniuk, hiszen a jóléti társadalmak a hatalmat is befolyásolják. Az ilyen társadalmaknak szükségük van, az összes polgár hozzáértésére és elkötelezettségére. Az orosz nép utalt erre a szombati tüntetésen, és konkrét választ, változásokat követelt. Köszönöm szépen, Melder úr. Egy perc, és kérem tartsák be a hozzászólási időt, mert kevés az időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony az influenza járványra vonatkozó riasztás, amelyet Oroszország legmagasabb egyik, egészségügyi hatósága nevében hirdettek meg, nem volt hatásos, ennek ellenére több tízezer ember ment az utcára, hogy tiltakozzon a parlamenti választásokon tapasztalható csalások ellen december 4-én az egészségügyi intézkedésekkel próbálta a tüntetőket otthon tartani, de ők azért a beteg társadalom ellen mégis tüntek, tüntettek és joggal. A következő tanácsülésen az orosz képviselőkkel az orosz, a szükséges orosz önkritikát igenis meg kell említeni Főképviselő asszony, a belső problémát követően szeretnék egy aktuális kérdést felvetni az orosz, az orosz belpolitikai politikával kapcsolatban, ha megengedi, milyen esélyt eh, lát arra vonatkozóan, eh, külpolitikával kapcsolatban, milyen esélyt látja annak, hogy Oroszország pozitívabban áll hozzá az Iránnal kapcsolatos eh, atomvitához, és együttműködőbb lesz a, arra vonatkozóan, hogy a konfliktust békésen oldják meg. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és bizonyára az ön listájának prioritásai között szerepel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Omen Rajtán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, a, ez a csúcs találkozó az Európai Unió és Oroszország kapcsolatairól szól. Ez van a napirenden. Tulajdonképpen az Európai Unió számára és Oroszország számára fontos kell, hogy legyen, és egymás erősítését szolgálja. Meg kell azonban hagynunk, hogy ebből a szempontból ez a csúcs találkozó pozitív is lehet, hiszen Oroszország ezt követően WTO tag lesz, és ez azt is jelenti, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a partnerségi megállapodásokat, megállapodást tető alá hozzuk. Elnök asszony, erre nagy szükség van. Az energia, a vízumkönnyítés, az ipar és gazdasági beruházások, egyéb juttatások, a diszkriminációmentesség mind égetően szükségesek. De a partnerség kapcsán az, a valódi értékeket mi fogja jelenteni? Ők főképviselő asszony is mondta, a demokrácia és a polgári jogok lesznek ezek, ezek még távol vannak. Oroszország éppen azt mutatta meg a, Duma választása kapcsán, hogy nem tisztelik ezeket. megtört a tisztelet, a bizalom több mint száz százaléka a szavazatoknak egy pártra esett. Ez azt jelenti, hogy ezekben a napokban nem mindenki rosszabban számol, mint ahogy a volt kommunisták is számoltak. A matematika azonban egy dolog, és az is egy dolog, hogy e- ez a kormány nem jó matematikában. Elnök asszony, abszolút fontos az, hogy elkerüljük, hogy ugyanez a dráma, ugyanez a fajta tisztelet hiány, azaz a szabad választások iránti tisztelet hiánya előfordulhasson a következő elnökválasztás során hiszen ez hamarosan sorra kell, hogy kerüljön. Erről nyilvánvalóan tárgyalni kell. Elnök asszony, egy olyan ország, amely nagy hangsúlyt fejte, fektet a az értékekre igenis tartsa tiszteletben az egyik legalapvetőbb érdeket, a szabad választásokat. Köszönöm szépen, Fleckenstein képviselője a szó, kettő perc. Frau Tisztelt elnök asszony, Esten asszony, csak csatlakozni tudok eh, ahhoz, amit eh, Omen Reuten asszony mondott a választással kapcsolatban. És eh, az volna a kérésünk, hogy fejezze ki nyíltan az orosz elnök előtt, hogy azt akarjuk, hogy a szavait tettek is kövessék, és ezt számon fogjuk kérni rajta. Helyesnek tartom azt is, amit Szloboda úr kifejtett, hogy egy széleskörű meghallgatást rendezzük az összes érintett fél bevonásával, amikor az EBSZ e majd előterjeszte a jelentését. Éppen ezért tévesnek tartom a jelentés elkészült, elkészült előtt új választások megrendezését követelni. Kelem úr már nincs itt, de Kelem úrhoz azt mondtam volna szívesen, hogy a moszkvai tüntetők egy esélyt jelentenek számunkra, és ezt mondta ő, persze lehet, hogy félreértettem, de ez így téves, ez nem egy esély számunkra, hanem ez egy esély az orosz emberek számára. Éppen ezért úgy gondolom, hogy körültekintően kell fogalmaznunk. A választások egy nagyon fontos témát jelentenek majd a csúcson, de ez, egy, ez, egy, ez a csúcs más pozitívumot is hozhat. Ezeket szeretném megemlíteni. 18 év, 18 év tárgyalás után Oroszország csatlakozhat a WTO-hoz. Ezáltal egyértelművé válnak a játékszabályok, egy új megállapodás is könnyebb lehet velünk. Az egyoldalú kereskedelmi korlátok, amelyek a múltban hatályban voltak, ezek remélhetőleg megszűnnek, és a szibériai átrepülési jogokkal kapcsolatos problémákat is áthidalhatjuk. A másik dolog pedig, amit szeretnék megemlíteni, ez a vízum és a mobilitás. Örülünk annak, hogy létrejön egy szabályozás a kaliningrádi határforgalommal kapcsolatban. Ez valóban megkönnyíti majd a lengyelek országi és a kaliningrádi lakosok helyzetét is. A közös lépések, amelyekben majd szeretnének megállapodni, és amelyeket elő is készítették, remélhetőleg mindkét államot ráveszik arra, hogy ez a vízummentes rendszer majd létrejöjjön, hiszen beszélünk ugye a mobilitásról, az emberi jogokról, a civil társadalomról, most pedig szeretnénk, hogy egy jó eredmény jöjjön létre. De a személyes kapcsolatok nélkül ez alig, ha valósulhat meg. Kékkártyás kérdést akarnak föltenni, elfogadja? Két kártya, kékkártyás kérdés Migászki úr tér részéről. Nem. Rendben. Rendben, akkor a következő hozzászóló Posselt úr, másfél perce van. Frau Präsident. Elnök asszony, igen, tisztán, tisztelt uh, Lady Ashton. Arról van szó, hogy Putyin úr nem csak, hogy egy szörnyű antidemokrata, hanem, hanem egy nagyon jó antidemokrata. A, először nem került hatalomra azért, hogy a csecseni helyzetet így befolyásolja, és tevékenysége alapja idején, amíg miniszterelnök volt, semmi más nem tett, mint Oroszország részleges demokráciáját visszaszorítsa bel- és külpolitikában egyaránt. Ugyan nagyon barátságosan barátságosnak mutatkozott, de ahogy a Szentírás is mondja, a a romlottat már korán észre fel kell tudjuk ismerni, gyümölcs formájában is. Sajnos ezt nem tittük meg. Oroszországban kellenek a demokratikus választások. Semmi értelme annak, hogy ha azt, azt, aki manipulálja a választásokat, arra kérjük, hogy tárja fel saját manipulációját, erre nem fog sor kerülni. Mindig stabilitásról, arról beszélünk, hogy a stabilitás fontos, nagyon fontos. Észak-Afrikáról beszéltünk, annak azért, hogy Katafi és mások vérontását elkerüljük. A mi érdekünk az, hogy stabilitás legyen Oroszországban, de ez csak akkor lesz, ha Oroszországban demokratikus jogállamiság uralkodik, ugyanúgy, ahogy azt a polgári szabadságharcosok ellenzékiek itt a tribünön képviselik, ahogy az orosz tüntetők, szabadságtüntetők megtestesítik. Stabilitás szabadság nélkül nincs. Ezt a történelem már megtanította, és végre le kellene vonnunk a következtetéseket. Köszönöm szépen, Poszelt úr. Most pedig megadom a szót Vigenin úrnak egy percben. Ashton, Ashton asszony, kevés időm van, szeretném fölhívni a figyelmét két témára. Először is néha megpróbálunk minden alkalmat megragadni arra, hogy általános értékeléseket adjunk az oroszországi élet aspektusára. Ez nem mindig pozitív, hiszen így kevésbé koncentrálunk a lényeges dolgokra. Teljesen érthető, hogy ezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy most tényleg értékeljük, és a helyzetet és ajánlásokkal éljünk a választási problémákkal kapcsolatban. Remélve azt, hogy a jövő évi elnöki választást jobban előkészítik, jobban kezelik, korrektebb lesz, szabadabb lesz. A kritikák között vagy a kritikák mellett azt is el kéne ismernünk, hogy bár a vezetőpárt megnyerte az szavazásokat. Oroszországban már más, és nem csak kritizálnunk kellene a hat hatóságokat, hanem meg kéne próbálnunk meggyőzni őket, hogy márciusra változtassák meg a hozzáállásukat. Fontos, hogy demokrácia fokozódjon Oroszországban, ez nekünk is pozitív. A közös szomszédság politikában közös erőfeszítéseket kell tenni, hiszen a stabilitás, a fenntartható gazdasági fejlődés, a társadalmi életfejlődése mindannyiunknak érdeke. A jövő évi új vezetőség ne azt lássa, hogy az EU befolyásolni akarja őket, hanem főleg a hegyi, karabahi és a transznisztiai területen azt lássák, hogy mi támogatjuk őket. Köszönöm, Krisztián. Most pedig a KCDI keretében a spontán hozzászólások következnek. Először is Andrikén asszony kap szót egy percben. Szeretnék gratulálni Kaszianov úrnak, a korábbi miniszterelnöknek. Néhány dolog nem szerepel az állásfoglalásban, amiről ma ezen a héten fogunk szavazni. Először is a Medvegyev-Putyin duó és a pártok elvesztették a Duma választásokat. Nem csak, hogy elve, nyolc helyet vesztettek a Dumában, hanem de facto is elvesztették a választásokat. A egyetemek, a csalások, és ezt a független megfigyelők és az orosz megfigyelők is megállapították a választás napján. Ez azt mutatja, hogy a szabad választások eh, nem következtek be. Az oroszoktól elvették a szavazásos a jogát és a jelölthetőségnek a jogát. Az oroszok ezt kritizálják, és Mihály Gorbacsov, a Szovjetunió első és utolsó e- elnöke is arra kérte föl a vezetőséget, a hatóságokat, hogy új választásokat írjanak ki. Tisztelt főképviselő asszony, holnap... Tabajdi úr következik

Tisztelt Főképviselő asszony, engedje meg, hogy először is köszöntsem itt a parlamentben, és egy olyan vendéget szeretnék követni, Mihailo Lukasziano, aki itt van most velünk a karzaton, és azt hiszem, hogy köszönetet kell mondanunk olyan személyeknek, mint Cassiano úr a bátorságukért, és semmiképpen nem lenne szabad figyelmen kívül hagynunk olyan személyeket, mint ő, főleg amikor az orosz állam hatóságaival beszélünk a múltban, részletes tárgyalásokat folytattunk az orosz állam képviselőivel, és azt kell mondjuk, hogy nem folytatunk előpárbeszédet az ellenzékkel. Remélhetőleg Eston asszony tudtuk adja, hogy többet várunk tőlük ebben a tekintetben, hiszen a Nagorno-Karabakh kérdésben Oroszország pozitívabban befolyásolhatja ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, Weigel úr. Tanuk úr következik. Elnök úr, a legutóbbi parlamenti választások eredménye Oroszországban és lebonyolítása egyértelműen azt mondta, hogy az orosz demokráciának része a széles csalás, a békés tüntetők bántalmazása és a büntetések a tisztességes választások követel, követelőire. Egyetlen egy olyan párt sem regisztrálhatott, amely ellenzékben volt. Oroszország, mint az EBSZ e és az Európa Tanács tagja, jogi értelemben köteles a választási folyamat integritásának megőrzéséért. A széleskörű korrupció és a legmagasabb állam és kormányszintű visszaélések egyértelművé váltak. Ezt illusztrálta a különböző magánszemélyek ellen elrendelt börtönbüntetések, kínzások is. Köszönöm. Meltzer úr következik. Ugyan több tízezer orosznak jelzést küldtünk, mégis alig van valaki, aki abban az illúzióban lebegteti magát, hogy ennek megfelelő ereje van arra, hogy hatalomváltásra kerüljön sor. Attól eltekintve, hogy a tüntetők politikai nézetei igen eltérőek, Putyin mint stabilizátor a 90-es évek káoszát követően továbbra is jelentős népszerűségnek örvend, amit ne becsüljünk alá. A Oroszország stabilitását az európai gazdaság is értékeli. A demokratikus normákkal kapcsolatban azonban elmondható, hogy ezt nem, kell, nem lehet még európai mércékkel mérni. A demokrácia a gyermekcipőben jár, és hosszú időbe telik, amíg a 70 éves kommunista diktatúra hagyatékát felszámolhatják. A demokratikus fejlődési lehetőségek azonban megvannak, és az Európai Uniónak a következő csúcs találkozón ezt kell kihasználnia. Köszönöm, Mölcer úr, és végezetül Sinclair asszonyt hallgatjuk meg. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ashton asszony, az utolsó vitán is hozzá kellett, hogy szóljak. Sajnálom, hogy nincsen túl sok képviselői, de hát nem valami népszerű maga itt, 23 vagyunk itt, kevesebb, mint 4 százalék. Ez igazából Oroszországhoz szeretnék hozzászólni. Ez egy nagyon súlyos helyzet, komoly helyzet. Látjuk, hogy itt milyen korlátozottak a lehetőségek. A Oroszország egy nagy, mérges medve. Hogyan tudjuk ezt kezelni? Csalások voltak a választásokon, meg kell ismételni, semmilyen demokratikus elszámoltathatóságot nem tudunk érvényesíteni. De úgy gondolom, hogy a, az oroszok az EU-t egy ideiglenes jelenségnek tekintik. Nem igazán arról van szó, hogy semmi sem tud tenni. Beszélhetünk velük, de aztán azt csinálnak, amit akarnak, és csak látják azt, hogy mennyire korlátozottak az ön lehetőségei. Sinclair asszony hozzászólásával akkor lezárjuk ezt a fordulót, a Catch the Eye-t, és most megadnám a szót Ashton asszonynak, hogy reagáljon a különböző hozzászólásokra, amelyeket meghallgathattunk ebben a vitában. Catherine, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben a vitában, és szeretném megjegyezni, hogy azon üzenetek, amelyeket hallhattam, ezeket természetesen továbbítom a csúcson is fel fogjuk vetni természetesen a választások kérdését, és főleg Kelem úrnak mondom, hogy a Magnitsky ügyet is szoros figyelemmel követjük, ahogyan azt ő is rendkívül aggasztónak minősítette. Ugyanígy fontosnak tartom, hogy az EU Oroszország csúcson a civil társadalom kérdését is érintjük, és velük is meg kell vitatnunk az elmúlt eseményeket, illetve a kapcsolatrendszerünket. A nemzetközi kötelezettségeket mindig megbeszéljük a csúcson szolgálataim Kazanov elnökkel, korábbi elnökkel egyeztetett, és örülök annak, hogy itt van velünk most ma este. A különböző Oroszországgal folytatott vitáink során számos kérdést felvetünk, ezek között Grúzia természetesen kiemelkedő szerepet tölt be. És a különböző témák, amelyeket a képviselők felvetettek, például Irán. Igen, Belder úr jogosan vetette fel, számomra ez nagyon lényeges kérdés, és nagyon sok időt fordítok arra, hogy megnézzük, hogyan tudunk előrelépni a tekintetben. Oroszország az E3 plusz 3 folyamat része, és együttműködik velünk, velem is, hogy meg tudjuk próbálni meggyőzni Iránt az a nukleáris fegyverek előállításának szándékától. Amikor a közös szomszédságtól beszélünk, ahogyan azt egy kollega említette, a Dnyeszerentúri térség is szóba kerül, nagorno karabach is. Korábban jeleztem már a vita során, hogy mennyire fontos előrehaladást megállapítanunk itt. Engem agasztott, amikor Azerbajdzsán és Örményország tekintetében tapasztaltuk, hogy milyen feszült a helyzet, és Oroszország bizony hozzájárulhatna a helyzet könnyítéséhez. Hallhattunk megjegyzéseket arról is, hogy komolyan kell vennünk a demokráciát, és valóban ez nagyon fontos Oroszországban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Esten asszony. Hat állásfoglás javaslat érkezett. Egyet a zöldek, aztán a szocialisták és demokraták terjesztettek elő, a liberálisok, az ECR frakció,